elengedhetetlen lenne. Az illetékes lengyel hatóságok kérelmet nyújtottak be Jacek Kurszki mentelmi jogának megszüntetését illetően, az eljárási szabályzat 6. cikke második albekezdése értelmében ezt a jogi szakbizottságnak továbbítottuk ezt a kérelmet. A jogi szakbizottság január 21-i ülésén a